javítás elérhető, ezek is korrekció elérhető a web oldalon. Holnap lesz a következő ülésünk, március 24-én csütörtökön 9 órától 13 óráig a napi rendet közreadtuk, elérhető a websájtunkon, az ül